El señor presidente. Az elnök. Se reanuda la sesión. El acta... Megnyitom az ülést. A jegyzőkönyvet eh, meg a napirendet megkapták. Kíván-e bárki ezzel kapcsolatban megszólalni? Ha nem, akkor a napi